La Presidente. Az elnök. Buongiorno, colleghi, la seduta è... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, akkor megkezdjük az ülést. Az első pont a Hafner jelentés. A közös kül- és biztonságpolitikáról eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezelése. Úgyhogy azonnal meg is adom a szót az előadónak négy percre, Hafner kollégának parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A mai napon döntő lépést tehetünk a nagyobb